Dear colleagues, Kedves kollégák, úgy gondolom elkezdhetjük a munkát. And, uh, I invite all the member of the Kérem a tagokat, a szakbizottsági tagokat, hogy helyezzék be a készülékbe a szavazókártyájukat, és készüljenek fel a szavazásra első napi rendi pontunk egy szavazás, mégpedig a 2014-es limai, azaz perui éghajlatváltozási konferenciáról elkészült az állásfoglalás szövege, és azt hiszem elkezdhetjük a szavazást. 20-as módosító, nem, deve 1 javítja magát az elnök, egyes bekezdés, deve egy, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. A favor. 20-as módosítás mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 23-as mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Leellenőrizzük. Il voto è aperto. Megnyitom a szavazást. Eredmény elfogadtuk. 24-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 25-ös mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 26 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Deve 20. Mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Deve 9 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 28-as mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 29 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 30-as mellette ellene tartózkodók elfogadva. Deve 22 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 31 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 32 mellette. Nem. 32-es. Csak akkor lett volna okafogyott, hogyha a 31-est elfogadjuk. De miután a 31-est nem fogadtuk el, ezért a 32-esről szavazunk mellette. Ellene. Tartózkodók. Elutasítva. 33. Mellette ellene, tartózkodók, elutasítva. 34. Mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 35. Mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 36. Mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Deve 5 mellette, ellene, ellene, tartózkodók elfogadva. Leellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Az SND-nél egyet többen szavaznak a kelleténél. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Harminc hetest visszavonták, 38, 38 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 40 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 42 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 43 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Deve 2 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 44-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 45 mellette, ellene, tartózkodók, ezt leellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Negyvenhat mellette. Senki. Elleme? Tartózkodók? Elutasítva. 47-es. Mellette? Ellene? Tartózkodók? Azt hiszem, ezt elfogadtuk, de leellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 48. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadva. Deve 3. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadva. 49 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 51 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 52 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 53. Mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 56. Mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 57. Mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 58 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 59 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 60 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 61 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 62 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 64 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 64 mellette ellene tartózkodók elfogadva. Deve 15 mellette ellene, tartózkodók elfogadva. 66 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 67 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Leellenőrizzük. megítom a szavazást. Az SND-ben még mindig egyel többen vannak. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Jön a Deve 17 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 68 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Deve 19 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Deve négy, mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 69, mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 70-es, itt csak a második részről szavazunk mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 112 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Deve 10 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Devet 16 mellette ellene tartózkodók. Ezt elutasítottuk, de azért leellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Mindenki látta a szavazatát? Lezárom a szavazást, elutasítva. Deve 6, mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 71. Mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 72 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Deve 18 mellette, ellene, tartózkodók, leellenőrizzük, de aztán azt kérem, hogy mindenki tegye fel a kezét láthatóan. Megnyitom a szavazást. Ha mindenki leadta a szavazatát, lezárom. Elutasítva. Hetvenöt mellette. Ellene. Tartózkodók. Elutasítva. 76. Mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadva. 78 mellette ellene tartózkodók leellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Mindenki látta a szavazatát? Lezárom. Elfogadva. Deve 11 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 74 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 73 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Deve 21 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 80-as mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 81 mellette, ellene, Tartózkodok, elfogadva. Deve 12 mellette, ellene, tartózkodok, elfogadva. 82 mellette, ellene, tartózkodok, elfogadva. Deve 7 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 84-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 86 mellette ellene tartózkodók azt hiszem elutasítva, de leellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 87. Mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva. 88. Mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva. 89 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 90 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Deve 8 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 92 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 93. Mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 94. Mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 95. Mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 96-osról csak a második részéről fogunk szavazni, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 97 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 101-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 102 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 41 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 98 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 105 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 106 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 104 mellette, ellene, tartózkodók, Elfogadva. 109. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadva. 110. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadva. 111. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadva. 113 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 114 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 115 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 107 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 116 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 117 mellette, senki, ellene, tartózkodók, elutasítva. 118. Mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 119 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 120 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Jönnek a preambulum bekezdések egyes mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Kettes, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva négyes mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Jön a deve, mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Ötös, mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Hatos mellette ellene tartózkodók elutasítva. Deve J mellette ellene tartózkodók elfogadva. Nyolcas mellette ellene tartózkodók elutasítva. 9-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. Melle, ö, 10-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. Deve A mellette ellene tartózkodók elfogadva. Deve B mellette ellene, tartózkodók, elfogadva. Deve C, mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. D, mellette, ellene, tartózkodók, azt hiszem elfogadva, de leellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Avete votato tutti? Ha mindenki adta a szavazatát, azt hiszem, ezt nagy többséggel elfogadtuk. 11-es. Mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Deve N, mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Deve el mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 13-as módosítás mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 14-es mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Mellette ellene tartózkodók elutasítva. 16. Mellette ellene tartózkodók elfogadva. Deve K. Mellette ellene tartózkodók elfogadva. Deve F mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 17-es módosítás mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Deve L mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 18-as mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 19-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Deve G mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Deve H mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva, deve i mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva, deve o mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva, deve p mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Deve Q mellette, ellene, tartózkodók, deve e, elfogadva R mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. És most elektronikus szavazás következik a teljes jogalkotási javaslatról. Mindenki leadta a szavazatát? Lezárom a szavazást. 57-en támogat, 56-an támogatták, ketten ö, nem támogatták, 9 tartózkodással elfogadtuk, és most a következő napirendi pontunk következik, ami a 11-es napirendi pont, tárgyalási mandátum, a diagnosztikai célú orvosi eszközökről, esetleg az jelentéstevő előtte kívánne valamit mondani, nem, akkor rögtön jöhet a szavazás. Csak arra szeretnék emlékeztetni, hogy minősített többségre van szükség, 35 szavazatra, egyben szavazunk az egészről, arról van szó, hogy megkezdjük a tárgyalást, tehát a mandátumról, és arról is, hogy kik fognak részt venni a tárgyaló csapatban, a bizottság elnöke, a shadow és az opinion, az intének, az intának a véleménykészítője. Megnyitom a szavazást. Mindenki leadta a szavazatát? Lezárom a szavazást. Erős mandátum. Ezzel következhet a következő napi rendi pontunk. Tizenkettes napi rendi pont. megint csak egy tárgyalási mandátumról van szó, megint csak az orvosi műszerek témájában, megint csak minősített többségre van szükség. És, elősz, és most arról szavazunk, hogy megnyissuk a tárgyalásokat, és hogy első olvasatban megegyezzünk, ehhez van erre szükség. Elnök, jelentéstevők, árnyékjelentéstevők és az IMCO szakbizottságbeli véleményező fognak tárgyalni. Megnyitom a szavazást. Il voto è chiuso. A szavazást lezárom. elfogadtuk. 13-as napi rendi pont következik. A veszélyeztetett vadon élő állat és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény, CITES egyezményről van szó. A szavazást megnyitom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 Avete votato tutti o qualcuno si è dimenticato di votare? Mindenki szavazott? Nem felejtette el senki leadni a szavazatát? 67 kártya van a készülékekben, viszont csak 64-en adták le a szavazatukat. Jó, lezárom a szavazást, elfogadtuk. Köszönöm mindenkinek a szavazást. 4 óra 30-ig most szünetet tartunk. Az uniós kibocsátás kereskedelmi rendszer piaci stabilitását biztosító tartalékkal folytatjuk.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 Uh, ladies and gentlemen, uh, good afternoon. Hölgyeim és uraim, jó napot kívánok, és köszönöm szépen, hogy eljöttek az ülésünkre. Kérnénk szépen a terem hátuljában lévőket is, hogy foglaljanak helyet, hogy elkezdhessük a munkánkat, és ne vesztegessük tovább az értékes időt, hiszen ma délutánra nagyon tömött a napi rendünk. Köszönöm szépen a megértésüket, és Szeretettel üdvözlöm Önöket! Örömmel üdvözlöm Önöket a mai workshopunk alkalmával. Mint ahogyan tudják, az Európai Bizottság január 22-én javaslatot tett a mai témánk kapcsán, és ez a szélesebb körű védelmi és energetikai keretnek a részét képezi, amelyet az Európai Tanács megvitatott két héttel ezelőtt. Az emissziókereskedelmi rendszer nagyon intenzív viták tárgyát képezte, és az Európai Unión belül nem csak a parlament, a bizottság és a tanács foglalkozik ezzel a kérdéssel, hanem persze a civil társadalom is. Üdvözöljük azt a munkát, amelyet az Európai Bizottság elvégzett, és amelynek során elemezte, megvizsgálta azokat az intézkedéseket, amelyek orvosolni hivatottak a rendszer jelenlegi hibáit, és ez összhangban van azzal is, amit az Európai Parlament szeretne, nevezetesen, hogy az emissziókereskedelmi rendszer strukturális hiányosságait számoljuk fel, és biztosítsuk, hogy úgy működjön a rendszer, ahogy eredetileg szerettük volna. Az Európai Tanács két héttel ezelőtti, október 21-i csúcs eredményeit szeretném ismertetni még egyszer. A tanács megerősíti, idézem, hogy az ETS az egyik fő eszközünk, amelyel el szeretnénk érni az EU emissziócsökkentési céljait, és mindenképpen fel kell tartani az ipar felé azokat az ösztönzőket, amelyek elősegítik mindezt az administratív terhek növelése nélkül, idézet vége. Mielőtt az ENVI szakbizottságban jelentés kép, készítünk és megkezdjük a politikai vitát, fontos, hogy meghallgassuk a szakértőket, akik elmondják véleményüket a bizottság javaslatáról. Fontos minden fél és minden érdekelt fél meghallg meghallgatása. Mint ahogyan tudják, az ENVI az ITRE-vel dolgozik együtt ezen javaslat elkészítésekor. Februárban szeretnénk az MV-ben szavazni majd erről a kérdéskörről. Antonio Tajani az ITRE-ben a téma felelőse, ő azt kérte, hogy mondja el, sajnos nem tud itt lenni. Gondolom időközben mindenki megkapta a jelentés tervezetét, amelyet az ITRE-ben már bemutatott. Köszönöm szépen a szakpolitikai osztálynak, hogy megszervezte ezt a workshopot ilyen rövid idő alatt. Szeretném megköszönni az érdekeltek jelenlétét is. Legtöbbjükkel már nagyon intenzív eszmecserét folytattunk az elmúlt napokban, hetekben, hónapokban. Hálás vagyok a kollégáknak, árnyékjelentéstevőknek, Matthias Gróténak és ilyen Duncannek, aki a workshop későbbi részei során átveszi az elnöklést. Gondolom mindannyian tudják azt is, hogy ma délután fog első ízben ülésezni az Európai Bizottság, az új Európai Bizottság. A DG Climate, az éghajlatvédelmi főigazgatóság igazgatója, vezetője megerősítette, hogy jelen lesz, de közölte, hogy, el, hogy egy kicsit később érkezik a, éppen az Európai Bizottság első ülése miatt. Hauken Hermannel kezdjük, aki az Ökoinstitúttól érkezett hozzánk, de először is szeretnék egy rövid áttekintést adni a ma délutánról. Matthias Gróta vezeti a következő panelt, ahol meg fogjuk vizsgálni azt, hogy a bizottsági javaslat milyen hatással lesz az árakra és a piacra. Három beszélünk lesz. Márkusz Ferdinánd Lukatasini és André Márko, ők fognak felszólalni ebben a körben. Ezt egy második kör követi. Ian Duncan fog elnökölni ebben a részben. Jason Anderson, Jesse Scott, Peter Bocsák és Dirk Forrester véleményét fogjuk meghallgatni a délután későbbi részében. Ahogyan láthatják, tehát a ma délutáni napirendünk nagyon sűrű, fontosnak tartjuk, hogy a lehető legtöbben tudjanak kérdezni, el tudják mondani a véleményüket, megjegyzéseiket, és persze fontos, hogy a válaszokra is legyen idő. Ezért szeretném megkérni az összes kollégát és az összes előadót is, hogy tartják, tartsák be a felszólalási időt. Üdvözlöm Hauke Hermánt, aki az Öko Institute a Berlin és Freiburgi Ökoinstitút vezető szakembere, szakértője az emissziókereskedelemnek, főként ami a az energiaágazatot és az energia, nagy energiaigényű ágazatokat illeti. Öni a szó parancsoljon. Köszönöm szépen. Én is üdvözlök mindenkit. Ma a tartalékról szeretnénk beszélni. Köszönöm John Healy kollégámnak, aki segített a mai rendezvény megszervezésében, és akinek révén sok érdekeltet üdvözölhetünk ma itt körünkben. Mint ahogyan tudják, két héttel ezelőtt az Európai Tanács megerősítette, határozottan megerősítette az emissziókereskedelmi rendszert, Természetesen a tanácsi következtetések nincsenek kőbevésbe, biztos vagyok abban is, hogy az Európai Parlamentnek meg lesz a saját véleménye is a vonatkozó témában. Néhány paramétert szeretnék a magam részéről bemutatni, amely a jövőben megváltoztathatja a dolgok állását. A prezentációm, előadásom végén fogom ezt megtenni. Először azonban egy rövid áttekintést szeretnék nyújtani arról, hogy a jövőben hogyan alakul a többlet, és hogyan működik maga a rendszer. Itt láthatják, hogy 2020-ig hogyan alakul a többlet, 2014-16, 15-16-ban már működésbe lép a backloading, de még mindig viszonylag magas a rugalmasság hatása, a töbletet tehát nem a várt mértékben fogja a backloading lecsökkenteni. Más tényezők is vannak, amelyeket látni kell. Egy százalékos emisszió csökkentést láthatnak itt a grafikonon, ez a folyamatos sárga vonal, és láthatjuk itt a töbletet. 2013 végén kb. 2 milliós volt a töblet, ez valószínűleg nem újdonság senki számára. Azt láthatjuk, hogy az eljövendő években a többlet a backloading miatt csökkenni fog, az emissziók mennyiségének változásával csökken vagy nő a többlet, de aztán azt látjuk, hogy újra növekedni fog a többlet, nem tudjuk pontosan, hogy ez mennyi lesz konkrétan. Korábban 1,4 millióra becsültük, de kiderült, hogy ez nem korrekt adat. Az MSR a következőben, a következőképpen fog működni. Lesz egy felső és egy alsó küszöb, 2021-ben fog elindulni, és amíg a többlet meghaladja a felső küszöbértéket, a többlet 12%-át kivesszük a rendszerből, és amíg és hogyha a küszöb, az alsó küszöb alatt van, akkor pedig 100 millió tonnát veszünk ki a rendszerből minden egyes évben. Milyen esetleges intézkedésekről lehet szó? Három különböző lehetőség van. 2017 volt egy olyan év, amelyről szó volt eleinte. Ebben az esetben körülbelül két milliárdos lenne a töb- többlet. Körülbelül 9 milliárdos többlet lenne mindennek a végeredménye, és itt egy utolsó dia, a küszöbértékek közötti távolság csökkenhet az idő előre haladtával, ez is egy esetleges szenárió vagy opció. Gyakorlatilag már is a végére értem, különböző lehetőségeket mutattam be, különböző paramétereket, és azt hiszem most eh, majd rátérhetünk a következő panára, ahol mélyebben megvitathatjuk azt, hogy mindennek milyen kihatása lesz. Köszönöm. Köszönjük szépen Herman úrnak, köszönjük azt is, hogy betartotta a felszólalási időt, hiszen egy kicsit késedelemben voltunk már eleve. Úgyhogy kérem, foglaljon helyet a többi szakértő körében, és most Matthias Grótet kérem meg, hogy vegye át az elnöklést. Köszönöm. Auch von meiner Seite wünsche ich einen guten én is üdvözlöm Önöket, örülök, hogy ilyen sokan eljöttek, hogy részt vegyenek a piaci stabilitási tartalékkal kapcsolatos workshopon. Az emisszió kereskedelem témájával már elég régóta foglalkozunk múltban, a közelmúltban a backloadinggal eh, foglalkoztunk a legtöbbet, és a, kérdeztük a eh, klímáért felelős eh, biztost is, hogy hát mi lesz ezzel a backloadinggal, itt karácsonyig is eltart a dolog? Kérdezte, hogy hát melyik év karácsonyáig? Tehát nagyon régóta beszélünk erről, most világossá vált, hogy a backloading csak elhalasztotta a problémáinkat, időt vásároltunk, és a dolog lényege, az európai klímapolitika magva, az emissziókereskedelmi rendszer úgy kell, hogy átalakuljon, hogy minden piaci szereplő igényeinek megfeleljen, garantálja a biztonságot. Ez egy nagyon erőteljes eszköz, ezt tovább kell élesítenünk hogy ne kerüljünk olyan helyzetbe, hogy 1928-ban már teljesen kezelhetetlen fiskális helyzet alakul ki. Az európai pénzügyminiszterek nagyon kreatívak, de nem akarjuk ezt a túlzott kreativitást. Most bemutatnám a panelvita, pódiumvita részvevőit. Először Markus Wendland, Thomas Rojtárt, ő a stabilitási tartaléknak a széndiokszid ára gyakorolt hatásáról fog beszélni. Marcus Ferdinandnek hívnak, a Thomson Reuters-nél dolgozom elemzőként. Mi fejlesztjük ki ezt az eszközt, amivel szimulizálni szimulálni lehetett eh, a piaci hatásokat. Itt több paraméterrel dolgoztunk, látják, vagy lehet, hogy nem látják, itt eh, felül szerepelnek a eh, paraméterek, a küszöbb szintek, a backloading, az előadás során majd különböző forgatókönyveket ismertetek önökkel. Mindegyik szenárió a 2003-as klíma célokra alapul, amelyeket közelmúltban vitatott meg a tanács. Sajnos kevés időig nem eh, tudok eh, részletesen, nem tudom részletesen ismertetni a modelleket, talán majd a vita során lesz lehetőség. Mi is volt a bizottság javaslata? Itt bal oldalon látják az eh, a felhalmozódott piaci egyenleget, itt kialakult egy nagy többlet, és a másik ábrán látják, hogy a széndiokszid ár hogy alakult. Ha megnézzük a piaci egyensúlyi helyzetet, a backloading ez igazából nem változtatta, az összesített többlet csökkenését eredményezte jelenleg, de a az ilyen halasztott ingyenes kibocsátási egységek, ha újra a piacon lesznek, akkor itt megint csak több gigatonnás többlet fog keretkezni. Körülbelül 2030-ra várjuk azt, hogy stabilizálódik a helyzet. Itt a piaci stabilitási tartalék változását látjuk. 1,3 milliót veszünk ki a piacról 2030-ig, és 2025 és 2030-ban töltjük vissza a tartalékból. Az ár a harmadik kereskedési szakaszban 10 euró közül van. 2020 körül instabilá válik a piac, amikor a backloading hatása érvényesül. 2021-ben indul a negyedik szakasz, arra számítunk, hogy 2030-ban 35 euróra megy fel majd a széndiokszidár. Mint mindig a kérdés itt is az, hogy ez az MSR mit is segít elérni, és milyen szenárió lenne, hogyha nem lenne stabilitási tartalék. Itt egy narancssárga vonal jelent meg az ábrán, ez mindig a másik szenáriót jelzi, tehát a narancssárga ez az új szenárió, az eredeti szürke a bizottsági szenárió. Hogyha az MSZ-et nem alkalmaznánk, akkor hosszabb ideig állna fenn a többlet a, a, a jobb oldalon látják az árak alakulását, ezek nagyon alacsony szinten maradnak 2020-ig, eh, és azután, a, eh, mikor bekerülnek az új backloadolt kibocsátás egység, akkor megint emelkedni kezdenek az árak. Az MSR tehát eh, láthatóan meg fogja támogatni a széndiokszid árat, 20, 2021 és 2030 között, és mintegy 40 kal eh, magasabb lesz, eh, nagyobb lesz a eh, csökkenés, mintha nem lenne stabilitási tartalék. Ez majd ismét vonzóbbá teszi az alacsony szintek, tiszta széntechnológiákba történő befektetéseket, beruházásokat. És nézzük meg, hogy mi történne akkor, hogyha korábban indulna az MSR, mondjuk 2018-ban. A baloldali ábrán azt látjuk, hogy 18-ban csökkenni kezd a többlet, de az is látszik, hogy amikor visszatérnek a, a halasztott kibocsátási egységek, akkor már kevésbé tudja csökkenteni az MSZR a többletet. A az ár, árakat mutató ábrán itt látjuk, hogy 2020 után a, miután a beklódolt kibocsátási egységek visszakerülnek a piacra, megint eléggé stabilan alakulnak az árak, és a helyzet nem nagyon változó, változik. Mi lenne a helyzet, ha nem lenne MSR? Milyen más opciók vannak? Mutatok egy forgatókönyvet, amikor is eh, a kibocsátási egységeket eh, nem eh, értékesítését nem halasztottuk el. A backloadolás ilyen, ebben az esetben nem avatkozik be a mechanizmusba. Itt nagyon fokozatosan változnak az árak a narancsárga vonallal jelölt szenárióban. Nézzük meg néhány paramétert, hogyha változtatjuk a paramétereket, például 10%-a csökkentjük a bizottság által javasolt 12%-ról a visszavonási arányt, akkor látjuk, hogy kicsit elmozdul az ábra, az árakat jelző, illetve a piaci egyensúlyt jelző ábra is. Hogyha megnövelnénk a 12%-ot, annak eh, hat hasonló hatása lenne, csak ott ellenkező előjele, vagy ellenkező irányba hogyha a jelenleg javasolt 400-ról, eh, eh, illetve 800-ról 600-ra és 1000 gigatonnára növelnénk a, a, ezt a küszöbértéket, akkor 2030-ig nagyjából hasonló változásokat látnánk, csak ellenkező irányba, annak függvényében, hogy növeljük vagy csökkentjük a küszöbértéket, és a minél előbb visszakerülnek a piacra a kibocsátási egységek, nyilván ez időben tükröződik az árban. az, hogy a többlet milyen gyorsan csökken, és milyen ösztönzőket adunk az RTS-nek, e az több szenáriót tesz elképzelhetővé, és az árakra gyakorolt hatás is különböző. A modellénk szerint a legfontosabb paraméterek igenis befolyásolják az árat is, és a piaci egyensúlyt is, annak függvényében, hogy mikortól indul a stabilitási tartalékmechanizmus. Köszönöm szépen, Ferdinand úr. Következő előadónk az MSZR-nak, MSZR-nek a piaci szereplőkre gyakorolt hatását ismerteti. Lukács Cini, a Graham Kutató Intézet, Royal School of Economics képviselője kap szót. Good afternoon, everyone. Jó napot kívánok! Lukács Taschini vagyok, és Londonból a Grantham Research Institute-ból érkeztem. A mai napon az a feladat jutott nekem, hogy kontextusba helyezzem a piacváltozás szempontjából a helyzetet. Egy nagyon alap kérdéssel kezdeni. Mi a probléma? Miért kell egyáltalán az MSR-ról beszélnünk? Milyen politikát kell alkalmaznunk? Kvótát, vagy esetleg meg kell vizsgálni a konzekvenciákat, hogy milyen következményei vannak a tevékenységünknek? Ugye itt gazdasági recesszió volt, ez hatalmas méretű volt, és ennek fontos kihatása volt a kereslet alakulására és az árak lenyomására is. Éppen ezért olyan rendszerre van szükség, amelyben könnyebben tudjuk előrejelezni az ilyen típusú gazdasági, illetve technológiai változásokat. Hogyan tudjuk megítélni azt, hogy működik-e a rendszer, vagy sem. Először is azt kellene megtudni, hogy, melyik, hogy mit szeretnénk elérni, és ehhez mérten kell majd a gyakorlatba átültetni azt, hogy mit kívánunk tenni. Próbáljuk meg tehát először megérteni, hogy szerintünk mi az optimális kimenet, eredmény. Ez természetesen a jogbiztonság és a teljes információ birtokában lehet ezt megalkodni. Tudni kell azt, hogy hogyan alakulnak a cégek várakozásai, mik lesznek a kamatlábak, és hogyan néz ki a jövőben mindez. Ezt úgy láthatjuk, hogy ez egy, itt az ábrán egy ilyen egyenes vonallal, egy ilyen plató vonallal ábrázolható. Tehát ez az optimum. az optimum egy hatalmas surplusnak felel meg, Ami igazán fontos azonban, az az, hogy hogyan is osztjuk el a kibocsátást, e- és ezt hogyan viszonyítjuk a plafonhoz. Tehát korábban azt láthattuk, hogy hogyan kívánjuk ezt évente megvalósítani, egészen a horizont végpontjáig, ameddig, ameddig modelleztük a helyzetet. Hogyha a plafont megállapítottuk, akkor igazából csak az a lényeg, hogy hogyan osztjuk el a kibocsátási szinteket. Tudjuk azt is, hogy természetesen a cégek világa, a gazdaság világa mindig bizonytalanságban működik, és ez pedig arra vezeti a cégeket, hogy inkább az időszak végére öm, helyezzék át a költségeiket. Persze mi nem ezt szeretnénk, éppen ezért itt kell az egyensúlytalanságot korrigálni. Itt megint csak a problémákat a nagy és nem, előre nem látható események okozhatják a tervezés során. Nos, hát akkor mi a címe, az, mi a célja az MSR-nek? Akármikor, amikor nem látható, előre nem látható sok hatásoknak van kitéve a gazdaság, vagy pedig hatalmas technológiai előrelépésnek, nos olyankor nagy változásokkal kell számolnunk, és azt az alapváltozást kell valahogyan kiegyensúlyoznunk. Ez tehát a céme, célja az MSR-nek mit fog majd tenni? Az MSR megpróbálja a múlt modelljeit a jövőre alkalmazni. Megpróbáljuk reallokálni az időszakon belül a megadott értékeket. Ez tehát a célunk, és ez szerepel az Európai Bizottság javaslatában is hogyha 12%-kal számolunk, és az itt említett márkereket alkalmazzuk, akkor anticipálni tudjuk a szűkösséget, és le tudjuk csökkenteni a kibocsátást. Ezt világosan mutatja ez a kép. megállapítottuk, hogy mi számunkra az optimális kimenet, vagy az az alatti kimenet, amely esetében a cégek az időszak elején egy kicsit többet bocsátanak, és aztán egyre kevesebbet, de hát ez a rendszer ez kevésbé öm, költséghatékony. Itt különböző színű vonalakat látunk, amelyek mutatják a különböző optimális célokat, és megpróbáljuk, amennyire csak lehet, a piros vonalhoz való közelítést elérni. Fontos tehát az, hogy az előre nem látható technológiai változásokat is lássuk, vagy belekalkuláljuk a rendszerbe, ehhez pedig olyan kínálati oldalra van szükség, amely ki tudja egyensúlyozni az ilyen előre anticipált, előre várt sok hatásokat. Hogyan fogjuk ezt megtenni? Úgy, hogy korai emissziók, tehát kibocsátás csökkentést eszközölünk. Számunkra fontos aspektus, és meg kell értenünk, és jó, hogy itt van Markus is, az az, hogy az MSR paraméterek hogyan alakulnak. Ezen kívül abban is hiszek, hogy a küszöbértékeket is helyesen kell felállítanunk, annak érdekében, hogy csökkenni tudjuk a szuboptimális hatásokat, és a túl nagy, ö, ö, tehát a, a korai anticipációs hatásokat is be tudjuk építeni a rendszerbe. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük. Andrei Márko a következő felszólalónk aki a CPS Carbon Market Forum vezetője. Parancsoljon öné a szó. Köszönöm szépen. A Carbon Market Forum vezetője vagyok. Az én feladatom az, hogy levonjam a konklúziókat, összefoglaljam a tanulságokat, és a jövőbe tekintve kérdéseket vessek fel, amelyek a vita tárgyát képezhetik majd a kérdések és válaszok körében. Az ETS elsődleges célja az, hogy az emissziókat csökkentsük hatékony és költséghatékony módon, azért, hogy az Európai Unió 2050-ig elérhesse a szüvegházhatású gázok területén kitűzött célkitűzéseit. Az eredményesség tehát 2050-ig mérendő le. A másik fő konklúzió az, hogy az ETS-ben van egy konstrukciós hiba, ugyanis az egyenlet kínálati oldalán nem, nem szerepel rugalmassági elem. Itt tehát nincs lehetőség arra, hogy csökkenjen a kínálat, és emellett az allokáció is történelmi adatokra támaszkodik. Ebből a hibából adódóan az LTS e hosszú távú hatékonysága szenved kárt, ugyanis nem tudjuk az emissziókereskedelem leggazdaságosabb mechanizmusát kialakítani. Ezt hallhattuk az előző előadásban. A piac kialakítása az egyik tényező, ami miatt nem működik jól a rendszer, a másik az, hogy egy fiatal piacról van szó, nem tekinthet vissza olyan hosszú történetre, mint például az olajpiac, és emellett azt is láthatjuk, hogy csak egy rövid távú megoldás kitekintésre ad lehetőséget az ETS, nem pedig egy hosszú távú kitekintésre, ugyanis miközben a hosszú távú célkitűzés, 2050-ig szóló célkitűzés nem is jogilag kötelező. Itt kellene egyfajta egyensúlyt teremteni, ugyanis a rövid távú megközelítés kárt okoz az LTS e hitelességében, megítélésében. Az MSR, vagy stabilitási tartalék egy olyan eszköz, amelyel megoldást próbálunk kínálni az ETS árverezési elemére. A szabad allokáció egy másik elem, amelyre egyelőre nincs megoldás, amelyre nem jelent megoldást az MSR sem. Mit vonhatunk le az előző prezentációból? Az MSR vagy stabilitási tartalék, tehát megoldást próbál kínálni egy problémára. Mit láthatunk az eddigi stabilitási tartalékok működéséből, milyen tanulságot vonhatunk le? Nos, az ETS-re vonatkozólag nem igazán tudunk előrejelzéseket tenni ennek alapján, ugyanis, ha megnézzük, hogy 2030-ban elérjük a felső küszöbértéket szemben a 2025-ös dátummal. Ez egy öt éves eltérés, de a kérdés az, hogy ez az eltérés szempontjából milyen hatást gyakorol majd a hitelesség szempontjából. Összességében azt láthatjuk, hogy egy másik szenárió alapján esetleg 2024-ben érhetünk el első hatásokat a 2020-as évek elején. Az igazán nagy változás akkor következik be, hogyha sikerül a felső küszöbértéket 2022-ben elérni szemben a 2030-as dátummal, ez már hatalmas különbség. Ha piaci szempontból nézzük, akkor van egy további tényező, amelyet figyelembe kell vennünk. A modell ugyanis a szabályozás, a világos szabályozás esetében azt feltételezi, hogy az ár illetőleg a piacok reagálni fognak. Emellett egy másik fontos tanulság, amit levonhatunk, mi az árakat vizsgáljuk, de hát bár mi mindig, persze mindig az adott modelltől függ, amelyet alkalmazunk, hogy milyen ár jelezhető előre, de azt láthatjuk, hogy az ár sohasem halad meg egyfajta fájdalom küszöböt, tehát sohasem lesz szélsőségesen magas, bármely modellt alkalmazzuk is. Milyen kérdéseket vethetünk fel, mi a stabilitási tartalék célja, milyen problémát tudunk, próbálunk megoldani vele, azt hiszem világos a válasz, de persze van itt is értelmezési mozgástér. Meg tudja-e tudni önmagában a stabilitási tartalék a problémát, illetve szükség van egy olyan mechanizmusra, amely visszaállítja a rendszert a kezdeti e, állapotába, annak érdekében, hogy megszabaduljunk a többlet problémájától. Aztán egy további lehetséges kérdés, hogyha az MSR egy jó eszköz, akkor miért várunk az alkalmazásával, hiszen hogyha úgy látjuk, hogy eredményes lehet, miért várjunk a bevetésével. Aztán egy további kérdés, hogy a tartalék bevezetése kihatással van-e esetleg más éghajlatvédelmi politikai öm, területekre? Ez lehet esetleg egy érv amellett, hogy miért kell várakoznunk az alkalmazással. Aztán fontos, hogy a bizonyos paramétereket hozzá lehessen igazítani a gazdaság alakulásához és Gondoljunk itt az energetikai hálókra, az energiamixre és hasonlókra. Aztán végezetül az elnök utalt az októberi tanácsi ülésre, és az ott elhangzottakra az MSZR-rel kapcsolatosan, úgy gondolom ezeket is fontos szem előtt tartani. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a előadást, most pedig megadom a lehetőséget a kollégáknak, hogy reagáljanak az elhangzottakra. Megnyitom a felszólalók listáját. Kérem mindenki csak egy percre korlátozza mondandóját, hiszen szeretnénk lehetőséget adni az előadóinknak, hogy válaszoljanak a felvetésekre. Elsőként Ivo Belet következik, parancsolj Ivo. Köszönöm, Matthias betartom az egy percet, és két nagyon precíz, pontos kérdést tennék fel. Tacsini úr említette az MSR paramétereket. Amit az előadásában elmondott, annak a lényeg az volt, hogy a felszabadítás és a tartalékba betöltési küszöböket kiigazíthatóvá kell tenni, tehát ezek rugalmasak kell, hogy legyen, maradjanak a következő években. Nem szabad ezeket 10-15 évre rögzíteni, hanem ebbe mennyibe fél bele a rugalmasság. A másik kérdés, önök mind a hárman említettek egy érvet, persze az részlet az ördögökben rajzik, rejlik, hogy mibe kerül az iparnak az, hogyha várunk a megvalósítással. Persze a vállalatokat lehet szembesíteni a kibocsátási egységek árának a rubanásszerű nevel, emelésével, növelésével is, de hát ez mit fog jelenteni az energiaintenzív iparágak számára? Köszönöm, Nils Tobert. Köszönöm. Néhány kérdésem lenne, elsősorban a politika erkölcsiségével kapcsolatban. Először is az emissziós kereskedelmi rendszertől nem várjunk túl sokat. Itt a London School of Economics egyik kiválósága 20 éve azt mondta, hogy ez egy csodálatos megoldás, ez mindent megold majd, és mi akkor hittünk is neki. Aztán miután a rendszer nem működött, jött a backloading, és megint csak ilyen bölcs bagyok azt mondták, hogy hát itt a backloadinggal minden problémát megoldunk majd, most hat hónap múlva ismét itt van egy okos fiú a pódiumon, és azt mondja, hogy a backloading sem működött, most akkor itt van megint egy új csoda a piaci stabilitációs tartalék, ez életünk végére az összes problémát majd megoldja. Hát, hogyha van, aki manipulálná a piacot, vagy a piac még részét olyan módon, ahogy mi ezt most csináljuk például a valutapiacokat, vagy a devizapiacokat így manipulálnak, akkor már rács mögött ülnénk. És eh, a különböző intézmények eh, eh, tudósai, bűnsegédi, bűnsegédként szintén a vádottak padjára kerülnének. Végig gondolták, hogy milyen politikai káoszt okoztunk. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm az előadóknak és az elmondottakat, és köszönöm azoknak is, akik jelen vannak ilyen e, nagy számban. Ez is jelzi, hogy milyen fontos ez a kérdés. Az Európai e, Tanács ezt úgy interpretálta, hogy már minden eldőlt, de hát ez nem így van. Az Európai Tanács e, támogató nyilatkozatokat tett, de mi azért itt tovább vitatkozunk a számokról, és ezért nagyon jó, hogy ilyen sok az érdeklődő. Tovább úr fontosnak mondom. Ez nagyon rosszul tálalta itt a történetet. A parlamentben és a szakbizottságban is sokan voltunk, akik már 2002-ben, 2003-ban azt mondták, hogy úgy, ahogyan ezt javasolja a tanács és a bizottság, ez így nem fog működni. Kompromisszumokra volt szükség politikai okokból, de nem azért, mert alapvetően a rendszer maga volt rossz. A hibákból természetesen tanulni kell, Úgyhogy szerintem mondhatom azt, hogy ez nem volt előre látható, persze ez sem igaz. Például javasoltunk benchmarkokat, különböző referenciaértékeket, és hogyha nem kényszerítettük volna a tagállamokat arra, hogy 2012-ig ilyen allokációkat csináljanak, akkor talán a probléma nem lenne ilyen nagy. Kapcsolódnék ahhoz, amit Ivo Belet mondott. Ugye mennyire nőhet még az ár? Itt vannak biztonsági mechanizmusok. És mondjuk mi lenne egy reális ár, ha bevezetjük a bizottság javaslatát? Itt van, aki 100 euróról beszél, szerintem ez nem reális. Az önök megítélése szerint milyen árra számíthatunk akkor, hogyha elfogadjuk a bizottság javaslatát? Mi lenne az a reális ár, ami ekkor kialakulna? Köszönöm, Péter Líze, és végül én is felírtam magamat a kérdezők listájára. De még először Bass Eichhortnak adom meg majd a szót, árnyék előadónak. Ugye ha azt mondják, hogy ez piaci beavatkozás most, és hát ezen csak nevetni tudok. Hát mindig ezt csináljuk. A pénzügyi piacokon is ugye nem lehet mindent a szabad piac erőire bízni, ezzel, ezzel saját sírjunkat ásnánk, tehát minden nap beavatkozunk a piac működésébe. Itt a backloading. Jó, beismertük, ezzel időt akartunk vásárolni, nem többet, nem kevesebbet. Senki nem gondolta komolyan, hogy ez a probléma megoldása lesz. De időre volt szükségünk, hogy eh, más megoldásról, így az MSZ-ről is beszéljünk. Azután itt van a carbon leakage kérdése. Nemrég volt egy vitánk a carbon leakage-ről, erről a listáról, amit a 30 euró per tonna széndioksziddal kalkuláltak. Hát egy hatalmas lyuk tátong itt, és majd még nyilván kollégák megpróbálnak beszélni arról is, hogy hogyan lehetne reálisan kiszámolni, hogy mekkora lesz a carbon leakage, mire lehet számítani, az ipar, ugye most eh, tálcán, ez is tálcán kapott tőlünk egy nagy ajándékot, de hogy lehet ezt eh, azért kicsit a realitások közelébe hozni? Eh, köszönöm, Matthias. Többé-kevésbé én is ezt tudom mondani. A back loadingra senki nem mondta, hogy megoldás, ez egy politikai kompromisszum volt. De a politikai kompromisszumok természetesen problémákat is felvetnek, és itt jön a kérdésem. Ha most elindulunk az MSZR, mint megoldás felé, megpróbáljuk legalább ezt a legintelligensebben kialakítani, hogy kiszámíthatóan alakuljanak az árak. Nem azt mondom, hogy stabil legyen az ár, csak kicsit stabilabb legyen az árak alakulása és Markus Ferdinántól kérdezem. Most megnézzük a bizottság javaslatát. Nagy először itt van a backloading, tehát itt hatalmas többlet kereskedik, azután még nagyobb többletet viszünk bele a rendszerre 2020-ban, és 2021-ben kezd működni a PC piaci stabilitási tartalék, az MSR. Hát ez, ez nevetséges. Van bármilyen elemzés, ami azt igazolja, hogy sokkal stabilabb lenne az árak alakulása, hogyha már korábban indulna az MSR, és a, eh, a a későbbre ütemezett mennyiségek eh, hamarabb visszakerülnének a rendszerre. Tehát nem kellene kiigazítani a bizottság javaslatát ilyen módon. Köszönöm akkor először Ferdinand úr, kérem, hogy válaszoljon. Két percben, ha lehet. Igen, ez nagy kihívás lesz. Benet úr kérdése felvetődött azzal kapcsolatban, hogy az ipari szereplők hogyan viselkednek, amikor a csökken, csökkenés mutatkozik a kibocsátásban. Amennyiben a piac szűkösebb, akkor az azzal a pozitívummal jár, hogy ahogy a Lukától is hallhattuk, nagy a különbség most a jövő kis, vagy közel, illetve hosszú távú céljai között, hogyha a piac csak rövid távon reagál, akkor nem fogjuk látni azokat a jelzéseket, amelyekre szüksége van a piacnak a hosszú távú fejlődés szempontjából. Néhány szenáriót elképzeltünk azzal kapcsolatban, hogy hogyan nézhet ki a jövő, és vannak itt fontos gazdasági fejlemények is, amelyeket figyelembe kell venni. lesz a változás Párizs után, 2030 utáni időszak, és így tovább. Tehát itt azért nagyon sok feladat vár még ránk, és mindig egyensúlyozni kezd kell a között, hogy mit lehet most elérni, és mit lehet elérni a jövőben, hosszabb távon. Ezen felül pedig Líza úr kérdésére az árakkal kapcsolatban. Ugye itt vannak szenáriók, amelyek a gazdasági szereplőkre vonatkoznak. 2000 2001 és 2030 között 1,7% per évre jön ki ez az adat. Ezt az OECD és az IMF is így mondják. Hogyha egy 1%-os GDP szenárióval számolunk, akkor 15 euróról beszélünk, és hogyha 3 os GDP növekedésről beszélünk, akkor 45 euró lenne ez az összeg. Volt egy másik kérdés, a széndiokszid árának stabilitásával kapcsolatban. 2018-ra, hogyha sikerül transfert eszközölni, akkor azt láthatjuk, hogy a piacon lévő többlet ö, fokozatosan halad, azért, mert a plafont bele kell ebbe számítani. Ezt minden bizonyal önök is látják, ahogy az ár szint is ennek megfelelően fokozatosan emelkedik. Thank you very much. Next. Köszönöm. Köszönöm szépen. Akkor az első kérdésre válaszolnék először a kiigazítható paraméterekről. Igen, erre szükség van, igaza van önnek, amikor az MSR-ről ilyen értelemben beszél. Nem volt eléggé rugalmas a rendszer a kvótával kapcsolatban, és pontosan erről beszélt Andrei is, tehát itt egy kiigazítható paraméterrendszerre van szükség. De ezen felül pedig úgy gondolom, hogy azt kell megérteni, hogy mi a fő cél. És ehhez kell hozzá igazítani a paramétereket, annak érdekében, hogy az MSR eredményeit maximalizáljuk, a teljesítményt maximalizáljuk. A korábbi kollégákat szeretném megvédeni hogyha azt mondjuk, hogy az MSR problémás, vagy valaki ezt így értette, akkor nem ez volt a célom, pont az ellenkezőjét próbáltam elmondani. De Gróte úrnak igaza van, ez egy művi piac, szükség van arra, hogy a régi intézkedéseket átvezessük az új intézkedés csomagba, és ne hirtelen legyenek változások. Nem mondom, hogy az MSR varázs ütésszerűen mindent megold majd, ez egy átmeneti rendszer, akár megkapjuk belőle az optimális szintet, akár elérjük, akár nem, ez ugye sok mindentől függ. Most volt egy jó pár kérdés az ár fluktuációra vonatkozóan. Az MSR a különböző sokkokra, negatív sokkokra adott válasza, válaszként csökkentheti a kiadott engedélyek számát, és hogyha ugye pozitív sokról van szó, akkor pedig egyfajta injekció történik a rendszerbe. Ki kell azonban egyenlíteni az árakat, és nem szabad hirtelen változtatni, megengedni, hogy hirtelen változzanak az árak. Az úgynevezett egyensúlyi ár környékén kell, hogy maradjunk. a kvótákat kell figyelembe venni, és azt, hogy milyen célokat állítottunk fel, de természetesen most nem optimum szinten vagyunk, hiszen egy előre nem látható gazdasági recesszió következett be. Köszönöm szépen! Gyors válaszok. Rugalmasságra van szükség, ez világos. Mindenki tudja, hogy egy 5-6 év múlva működő rendszer kitalálásakor kiigazításokra, rugalmasságra van szükség. Ez egy új rendszer, egy új gépezet. Biztos, hogy például a karbonizációs szint is változni fog, az ipar is változni fog, ami pedig a szén elszivárgás, vagy a széndiokszid elszivárgást illeti, ennek ugye aszimmetrikus tendenciát mutat. 2020-ig azt a következtetést vontuk le, hogy jó néhány dolgot, amit a, a ipari szereplők szeretnének belekalkulálni, közvetlen költségként tudtuk beépíteni a rendszerbe. Ami a 30 eurós referencia árértéket illeti, úgy gondolom, hogy ez nem a mai ár, hanem a szénelszivárság, tehát szénelszivárgással kapcsolatos ár, tehát magába foglalja ezt a paramétert is. Egy 10-15 éves befektetési horizontban kell azonban gondolkodni, és természetesen különböző forgatókönyvek vannak, elképzelhető, hogy változni fog a helyzet, minden esetre a hosszú távú befektetési szempontból modelleztük ezt a helyzetet. Az MSR olyan rendszerben gondoltuk át, hogy a backloadingra ne legyen szükség. Azért van erre szükség, mert egy előrelátható rendszert szeretnénk, olyan rendszert, amely a sokkokat is kiállja és az emberek sokszor hibákat követnek el a piaci előrelátások kidolgozásakor is, azonban nekünk az volt a fontos, hogy az igazi piaci körülményeket a rugalmasság figyelembevételével együtt építsük be a rendszerbe. Tehát ilyen típusú rugalmasságra gondoltam. Arra is emlékeztetnék, hogy az összes többi rendszer amelyet az LTS e után alakítottak ki, a Kaliforniára gondolok például. Most ezekben mind benne volt a rugalmasság, bele volt kalkulálva a kínálati oldalról. Úgyhogy ez nem egy különleges rendszer, itt csak egyszerűen az LTS-ből e vették át azok a rendszerek, és vettük át mi is. Nagyon szépen köszönjük az előadásokat is, és a válaszokat is. Most a második rész következik. Aaron Duncan veszi át az elnöklést. Ladies and gentlemen, thank you very much. Hölgyeim és uraim, köszönöm szépen, amiért ilyen kitartóan továbbra is itt vannak, a második rész erejéig is. Négy előadónk lesz itt a második részben, remélem, hogy sikerül egy szélesebb körű vitát elindítaniuk sokszor nagyon távolinak tűnik azok a problémák, amelyekről itt a parlamentben döntenünk kell. Minél többet tudnak nekünk mondani erről a dologról, annál könnyebb lesz nekünk dönteni, annál jobban meg tudjuk érteni, hogy miről is van szó. És hát mindannyiunk számára fontos, hogy az eltés rendszer működjön, hiszen egyben egyetérthetünk, jelen pillanatban nem működik. Jason Anderson, aki a WWF eh, egyik vezetője, klímaügyi és energiapolitikai kérdésekben, korábban Brüsszelben a Climate Action Networknek dolgozott, Jesse Scott is itt van velünk, aki a Euroelectricnek a környezetvédelmi és fenntartható, védelem, fenntartható fejlődéssel foglalkozó ügyekkel foglalkozó vezetője. Péter Bocsek is itt van továbbá, aki a CEFIC-nek az egyik igazgatója energetikai kérdésekkel, környezetvédelmi és egészségügyi kérdésekkel foglalkozik, és itt van Dirk Forrester, aki az IETA-nál elnök. Körülbelül 6-6 percet kapnak az előadóink, és utána pedig a többiek is hozzászólhatnak a jelenlevők közül. Szeretném megkérni önöket, a felszólalókat, illetve a kérdezőket, akik ugye a különböző szervezetektől érkeztek hozzánk, hogy egy-egy percben tegyék föl kérdésüket, és kérdésük elején röviden mutatkozzanak be. Én most nem beszélnék hosszasan, hiszen elsősorban azért vagyunk itt, hogy önöket hallgassuk nem meg, de annyit azért szeretnék hangsúlyozni, hogy ez egy nagyon fontos, egy fontos válaszúthoz érkeztünk, hiszen hogyha most nem sikerül megoldanunk a problémákat, akkor aztán már késő lesz. Jason Anderson következik. Köszönöm szépen, elnök úr! nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek. Rövid leszek, lehet, hogy nem is lesz szükségem mind a hat percre, hiszen ez a dokumentum az, amelyet magammal hoztam, kb. 100 másolatát kitettük itt a bejáratnál, A Climate Action Network Europe ernyőszervezet vezetésével a WWF is részt vesz abban a munkában, amelynek a célja, hogy információt szolgáltassunk egy esetleges MSR működéséről. Miért érdekli annyira a környezetvédőket ez a nagyon technikai kérdés? Nos, az emissziókereskedelmi rendszer kidolgozásában is részt vettünk annak idején. 2003 2003-at megelőzően került ugye erre a munkára sor, és mi már a létrejöttétől kezdve nyomon követtük a rendszer működését. Már az elején problémák mutatkoztak a rendszerben, és ilyenkor az ember azért elnézőbb, hiszen úgy voltunk vele, hogy ez egy nagyon új rendszer, megpróbáljuk majd megtalálni a problémák megoldását, de most már lassan eléri a serdülőkort, idézőjelben ez a rendszer, és most már tényleg elérkezett az ideje annak, hogy egy példaértékű modell lénője ki magát ez a rendszer, ez a cél, ugye? De hát sajnos ez nem egy sikertörténet, sokkal inkább azt láthatjuk, hogy nagyon nagy nehézségekkel küzdik. A piaci stabilitási tartalék eh, mindenképpen egy szükséges lépés. Mi több javaslatot dolgoztunk ki, amelyel a probléma orvoslásának irányába indulhatunk el. Először is azt láthatjuk, hogy sokan egyetértenek abban, hogy az mszr nek korábban kell elindulnia, a mi javaslatunk az lenne, hogy 2016-ban induljon el. Mi úgy gondoljuk, fontos, hogy a tartalékkal minél előbb tudjunk reagálni az új adatokra, az új körülményekre. 2016-ban kezdhetnénk ezt el tehát, és 2021-ben egy felülvizsgálatra kerülne sor a javaslatunk szerint. Öt évvel korábban tehát, mint amit az eredeti javaslat szerepeltet. Nem egy elméleti problémáról van szó, amelyhez mi egy technikai megoldást szolgáltatunk, ez egy konkrét kézzelfogható probléma, amely még tovább súlyosbodni fog, amiatt, hogy a backloading révén ideiglenesen kivont egységeket nem tudjuk úgy visszavezetni a rendszerbe, hogy ne ö, okozzon ez sokkot. Nem csak az ideiglenesen kivont egységek problémáját kell megoldani, hanem azt is, hogy tehet ez hatalmas problémákat okozzon a piacon. Aztán egy technikai kiigazításról is hallhattunk, meg kell változtatni a felső és alsó küszöbértéket, hiszen a jövőben az várható, hogy egyfajta csökkenés következik be a keresletben, úgyhogy ezeket a küszöbértékeket is ki kell igazítani majd. És végezetül nem egy olyan rendszert képzelünk el, amely 2030-ban egyszer csak véget ér, azon túlmenően is működnie kell, és nem akarjuk azt, hogy a felgyülemlett kibocsátási tonnák azt eredményezik, hogy majd a jövőben aztán nagy, növekedjen a e, kibocsátás. Fontos, hogy e, utána is legyen egyfajta működőképes rendszer, És éppen azért olyan fontos, hogy a stabilitási tartalék, mint ahogy a neve is mondja, stabilitáshoz vezessen, tehát 2030 után sem lehet túl nagy a kibocsátható tonnák mennyisége a rendszeren belül. Mindez természetesen a további jogalkotási munka tükrében szemlélendő, látnunk kell, hogy majd a különböző jogalkotók milyen szabályokat teremtenek 2000, a 2030 utáni időszakra. Emellett nem szabad újra elkövetnünk azokat a hibákat, amelyeket eddig is elkövettünk, Vannak olyan előrejelzések, amelyek szerint előfordulhat, hogy a kibocsátás áthelyezés is további problémákat okoz, pont azért, mert itt Európában működik a szabályozásunk. Emellett a dekarbonizációra vonatkozólag is ambiciózusabb célokat kell meghatároznunk, és végezetül kezdenünk kell valamit a kibocsátás áthelyezéssel, hiszen ez önmagában is probléma, hiszen egyrészt ugyan a kibocsátások növekedését eredményezi, másrésztről viszont ahhoz is vezet, hogy innovációk sokasága indul el Európában. Köszönöm. Köszönjük szépen! Reméljük, tényleg sikerül majd orvosolni az ETS hibáit. Jesse Scott a következő előadónk parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. A írólekriket képviselem, az Európai Villamosenergia ágazatot képviseli a szervezetünk, és ez egy vállalatok nagyobb szövetségének a tagja. 59 logóval vagyunk jelen, és az MSZR korai bevezetése mellett kardoskodunk. Ez a koalíció 4,5 millió munkahelyet képvisel, 9 billiós vagyon eszközállományt, hiszen nagyon sok alapkezelése is hozzánk tartozik. Az ETS kapcsán a backloading ez egy sürgős vészintézkedés volt, de minket az MSR sokkal jobban vonz, ez, szerintünk ez igazi megoldás lehet. És hasonlókok miatt támogatjuk azokat a német kormányt, az a brit kormányt, más kormányokat is, akik támogatják az önök eljárásával párhuzamosan zajló tanácsi munkát. Most 2020-ra tervezik az MSR-t, szerintünk 2017-ben kellene indítani, mert úgy látjuk, hogy a ma halasztott kvóták, amiket visszatöltenek a piacra 2016-17-től kezdve, és akkor indulhatna a tartalék, ami felszívja ezeket a kvótákat, de ez egy ilyen zigzagos elmozdulást eredményez eszközne, ami nem tudna, tudja stabilizálni a piacot. Ahhoz a abban a pillanatban kellene indítani, amikor a backloading reloading válik, alakul át. Tehát egy korai indulását támogatnánk a stabilizációs tartaléknak. Az Európai Tanács elfogadta az új kibocsátási célokat, és az ETS az az eszköz, amivel ezt meg kívánja valósítani. Az ETS is három opció egyike volt az európai emissziócsökkentési politika kapcsán. Egyrészt van széndiokszid adó, mint egy opció. Ez kiszámítható és egyszerűbb módszer lenne, viszont nem lehet egyetlen egy egységes európai széndiokszid adó, hanem 28 különböző lenne, és hát ez nyilván befolyásolná az egész belső piacot és az energiapiacot. A másik opció az emissziós teljesítmény standardek lennének, tehát portfólióra, kéményre, levetítve, ami nagyobb piaci rugalmasságot tesz lehet lehetővé. Mi a vállalatok a széndiokszid piacot és rugalmas ármechanizmust preferáljuk. Az ETS-nek megvan az az előnye is, hogy nem csak hogy jelzést ad, hogy csökkentés irányába mutató jelzéseket ad, hanem egy globális modell is lehet ebből, majd a kollégám erről még többet fog mondani. És um, az emissziós csökkentés um, nyilvánvalóan Kínában és másutt is egy nagyon fontos cél. Egy másik előny, bevételek keletkeznek, amelyeket alacsony szén innovációkba lehet fektetni. Az ETS három jelentős problémával néz szembe, és ezeket meg kell oldani, hogyha vissza akarjuk szerezni a hitelességet, hiszen a 40%-os cél eléréséhez ez elengedhetetlen és az ágazati részvevők beruházásait is ez befolyásolja. Az egyik eh, a többlet, az első probléma a többlet, a kvóta többlet. A bizottság két és öt milliárdról beszél 2020-ban, de már most is óriási a kibocsátási egységből, eh, egységek többlete. A másik probléma az, hogy nincs igazi piac. Eh, a világ, valós világban változik a kereslet, és ezért Mm, úgy, olyan mechanizmus eh, kell, ami a kereset változását, a kínálat változásával tudja követni. A harmadik probléma, hogy eh, mindez az egész RTS rendszer nem eh, koherens eh, a eh, többi a 2020-as csökkentési célokkal, illetve a 2030-as célokkal. 2020 utáni időszakban is vannak már a carbon leakage összefüggő céljaink. Tehát ez az a három fő probléma, a többlet, az első, ami az első helyen szerepel. Szeretnénk olyan megoldást, ami az ipar, a különböző részevő létesítmények számára ösztönzést ad. A változáshoz beruházásokra van szükség, és beruházásokhoz az kell, hogy egyértelmű legyen az üzenet. Az elmúlt öt évben nagyon lassú, és hát valljuk be, nagyon későn indult el az egész LTS e rendszer. Most világos, nagyon egyértelmű politikai jelzést kell adni, a lehető legjobb jelzést pedig az LTS e adhatja a mai széndiokszid árak, az, az nem e, politikai jelzés, e, nem politikai üzenet, lehet, hogy 2021-re magasabb e, lesz a széndiokszid ár, de ez nem politikai jelzés. És amíg nem nincs világos politikai üzenet, addig halasztódni fognak a beruházások, és így nem valósulhat meg az EU stratégiája paraméterek, technikai részleteket, ezekről az előző pódiumvita során sok szó esett, számos elemzés létezik, de általában az egész ágazat eh, tulajdonképpen a dolgok dolgokat a gyakorlatban tanulja meg, tehát megtanuljuk, hogy hogyan reagálnak a piaci részvevők. Az álláspontunk másik kulcseleme, tehát egy felülvizsgálati záradék az MSZR-rel kapcsolatban 5 évvel az indulása után. Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm és betartotta az időkeretet is. Nagyon köszönöm. Itt a bal oldalamon Peter Pacek a következő hozzászóló. Köszönöm, elnök úr. Nagyon fontos az érintettek is részt vesznek a vitán. A mi ágazatunk az energiaintenzív iparágak, akik megfizetik mindennek az árát. Ugye a villamos energia kollégák még átháríthatják az árat, de mi számunkra élethalál kérdésről van szó. Az Egyesült Államokban illetve az Egyesült, eh, az Európai Unióban a bizottság eh, kitalálta a backloadingot, eh, láttuk, hogy ez mire vezetett. Viszont volt egy pozitív eleme is ennek, mégpedig az, hogy világossá vált, rugalmasságá kell, rugalmassá kell tenni a nagyon lemerevedett piacot. Ez, ez pozitív. És ezt kérték kezdető fogva az energiaintenzív iparágak. Azt mondtuk, hogy annyi kvóta kell, amire szükségünk van, ennél több nem kell, és addig jutottunk, hogyha nincs szükségünk a kvótákra, akkor ne adjatok nekünk kvótákat, vagy kibocsátási egységeket. Tehát a kínálatban a benchmarkokra alapozott rugalmasságot kell bevezetni. A jelenlegi rendszer sajnos nem ilyen rugalmas vannak utólagos korrekciós lehetőségek benne, hogyha pedig bezár valaki egy gyárat, akkor joga van kótát kapni, vagy ha csökkenti a termelést egy adott küszöb alá, akkor is jogosultá válik a vállalat, hogy csökkentse a kvótáját. Tehát ez egy nagyon kis rugalmasság, ezen még biztos lehet javítani. De most hogy itt rengeteg prognózissal bombáznak minket, igazából már nehéz összehasonlítani ezeket. Egyik korábbi panel előadó azt mondta, hogy a 2013-as emissziók szintje nagyjából stabil marad, azaz nem lesz újra konjunktúra, mert szomorú lenne. Ez körülbelül egy százalékos növekedést jelentene mindössze. Nagyon tehát próbálunk itt összehasonlításokat tenni, és mindent távlatosan vizsgálni. De én most hozzá szeretném önöket szembesíteni, hogy még túl sok a kérdőjel. Nem tudjuk ezeket a kérdéseket jelenleg megválaszolni. Nem tudjuk például, hogy a COP21 eh, milyen eredménnyel zárult majd Párizsban, eh, tehát eh, nem biztos, hogy akkor korábban kellene az MSR-t indítani. Van egy hatásvizsgálat, ami vizsgálta, hogy mi lenne akkor, hogyha korább indulna a piaci stabilizációs tartalék az MSR, de hát nem tudjuk még, hogy milyen hatása lesz az árakra az MSR-nek. Tehát egy dolog biztos, nőni fog az ár. Ez, ez a szándékunk is az MSZR-rel, hogy növelj, megnő, megnőjön a széndiokszid ár. De ezt nem lehet úgy csinálni, hogy közben ne foglalkozunk a kárbolik is okozta kockázatokkal. Mi történik ezzel, hogy áthelyezik a termelést máshova? Ugye először valamit meglépünk, és utána már ugye a tanács mondott valamit a carbon leakage-ről 2020 után, ugye védeni kell az iparág, iparunkat, de hát ezt nem hisszük el igazán még. Hogyha megint lesz ilyen piaci beavatkozás, akkor ezzel párhuzamosan ugyanakkor azt akarjuk, hogy a carbon leakage az elmenekülő termeléssel kapcsolatos aggájainkra is szülessen valami válasz, mert nem mehet úgy tovább minden, ahogy most zajlik. Mi tehát azt mondjuk, hogy kéz a kézben együtt az allokációkban nagyobb rugalmasságot kell bevezetni, és az ETS-et úgy kell kialakítani, hogy növekedést is lehetővé tegye. Itt ne csak sokkokról beszéljünk, hanem növekedésről, foglalkoztatású munkahelyekről és a fogyasztókat terhelő költségekről is beszélni kell. Mert amit eddig hallottunk, az például az energia árat megnövelné, nem csak az ipar, hanem a végfogyasztók számára is. És már most is az energiaszegénység sok országban nagyon sűrű súlyos problémát jelent. Ezek a kérdések még megválaszolatlanok. Ezért mi azt mondjuk, hogy igen, javíthatjuk az ETS-t, erre vannak nagyon jó elgondolások, és hogyha mi megengedik nekünk, akkor mi ezt egyszerre megcsinálnánk nagyobb rugalmassággal, az allokációk rugalmasabbá tételével. Minden attól függ, hogy önök megengedik-e, hogy ezt megtörténjen az MSR segítségével. Köszönöm. Köszönöm szépen. És egy utolsó felszólaló következik. Köszönöm szépen. Nagyon nagy örömömre szolgál az, hogy itt lehetek ma és szeretném elmesélni azt, hogy az EITA hogyan is vélekedik ezekről a kérdésekről. Nagyon sok szektorban tevékenykedünk, Európában és a világon megvizsgáljuk azt, hogy hogyan is működik az RTS er rendszer. A klímaváltozást szeretnénk megállítani, és szeretnénk, hogy a piacok hozzá kapcsolódjanak ehhez a gondolatmenethez. Itt voltam két évvel ezelőtt, és akkor a backloadingot támogattuk, de abban a kontextusban, hogy strukturális reformok esetén lehet ez egy hasznos megoldás, illetve egy olyan program kontextusába helyezve, amely ö, első lépésként kezeli a backloadingot jó néhány dolgot, jó néhány alternatívát megvizsgáltunk azzal kapcsolatban, hogy mit is lehet tenni a töblettel. El lehet törölni, vagy maradjon csak így benne a rendszerbe. Mit tegyünk vele? Akkor azt mondtuk, hogy a különbségek két határérték között egy áthidaló megoldásra van szükség és hogy talán ezt a töbletet hosszú távon okosan kell felhasználni. És ez kapcsolódik az időbeosztáshoz is. A cégek hosszú távon befektetési terveket készítenek, főként a nagy ipari társaságokra gondolok, 20-30-40 évben gondolkodnak. De az, hogy a kibocsátási piacon hogyan viselkednek, ott maximum három évet vesznek figyelembe. Pont ezért nem lehet azt látni, hogy a kínálati oldal, amelyet később lehetne felhasználni 10 éves cikluson belül, azt most megvásárolják. Azért, mert túl drága lenne. Ö, nagyon sok helyen kevés a készpénz, de elképzelhető, hogy csak rossz menedzsment technikáknak köszönhető mindez. Önök parlamenti képviselők itt tulajdonképpen közpénzeket kezelnek, és ilyen szempontból mindenki úgy gondolja, hogy hosszú távon ez nem egy működőképes rendszer. A piaci stabilitás megőrzése arról szól, hogy hogyan lehet az aukciókról vissza ö, vásárolni ö, azokat a többlet értékeket, amelyek később nagyon értékesen felhasználhatók lennének. Gondoljunk például a stratégiai kőolaj tartalékokra, nem arra alkalmazzák őket, hogy az árakat stabilizálják. Nagyon sok minden inkább attól függ, hogy hogyan időzítjük a dolgokat, és az időben, az idővel hogyan gazdálkodunk. A következő tíz évre nézve szerintem nem fog bennünket meglepni az, hogyha ellenkező ö, helyzetben találjuk majd magunkat a tíz éves ciklus végén, nem lesz több kínálat már. És akkor majd visszatekintünk a mostani időszakra, és azt fogjuk gondolni, hogy fú, nem voltunk túl okosak. Ez pedig a piaci stabilitási tartalék gondolatát veti fel. Hosszú távon kell tehát gondolkodni, ugyanis úgy bölcs a tervezés. Megvizsgáltuk a különböző piac, piacokat, és talán korábban kell bevezetni ezeket a termékeket, és elképzelhető, hogy a stratégiát kiegyensúlyozottabbá kell tenni a jelenlegi rendszerhez képest. Ezt a változtatást ezt mindenképpen támogatnánk mi is. Ami a technikai paramétereket illeti, további elemzéseket lehet végezni, az biztos, hogy további elemzéseket végzünk mi magunk is, és az Európai Bizottság is. És végül néhány gondolatot vetnék fel a világpiacról, hiszen André Markú már rámutatott erre. Vannak például Kalifornia, Quebec, és még más helyszínek is a világon, ahol tartalékokkal dolgoznak, és képesek ilyen értelemben a piacot szabályozni. Nem tudom, hogy ez működne Európában, és ráadásul itt ugye ár ár katalizátorok bevezetésével dolgozunk, tehát ez egy más rendszer, és a bizottsági javaslat biztos, hogy az európai kontextusra megfelelőbb. So once again, spot on. Nagyon köszönjük, ismét csak. Egy olyan elődöt hallhatunk, aki időben fejezte be a mondandóját, már csak 15 percünk van a kérdésekre. Matthias Gróta kezdi a sort. Köszönöm szépen. A kibocsátás áthelyezés carbon leakage problémájára térnék ki még egyszer. Elhangzott, hogy a termelői ágazatok és kifejezetten a vegyipar számára van ennek jelentősége. Azt hiszem, nincs nagyon itt a szakbizottságban olyan személy, aki szeretné, hogy ezek az ágazatok hagyják el Európát. Elhangzott, hogy a kibocsátását helyezési lista ugye nincs kőbevésve. A szakbizottsági szavazás eredménye is nagyon szoros volt, ugyanis mi a 30 eurós alapot, amelyet az Európai Bizottság meghatározott, nagyon vitathatónak tartjuk. Hogyan kellene a kibocsátás áthelyezési listán változtatni az ön szemszögéből? Mit kell felvenni erre a listára még a továbbiakban? Hogyan nézzen ki ez a jövőben? Az MSR kapcsán is biztosan szükség lesz kompromisszumokra, hogy meg tudjunk állapodni, közös álláspontot tudjunk kialakítani. Ennek kapcsán mit gondol, mit javasolna? Köszönöm szépen. Balcó Zoltán, a következő kérdezőnk. Köszönöm a szót, elnézést kérek, hogy kérdés helyett egy rövid megjegyzést szeretnék tenni. Én nagyon örülök Bocsák úr felszólalásának, mert egy felfogás, mióta én itt tag vagyok, most először hangzott el. Tudom azt, hogy itt mindenki elkötelezett a környezetvédelem mellett, nagyon fontos a széndiokszid kibocsátás csökkentése az emberiség számára. De amikor mi energiabiztonságról beszélünk, mindig csak a technikai oldalról beszélünk. Az előállítás, az eljutatás biztonságáról, a diversifikációról, és most hangzott el először ebbe a bizottságban az a fogalom, hogy energiaszegénység. Tehát azért nekünk, amikor a döntéseinket meghozzuk, lehetetlen nem figyelembe venni azt, hogy a biztonsághoz az is hozzátartozik, hogy az a fogyasztó képes-e megfizetni az energia árat. És én nagyon szeretném, hogyha ez a felfogás élne ebben a bizottságban, hiszen ha mi a közvetlenül az európai lakosságot képviseljük, akkor a fontos, nagyon fontos távlati céljaink teljesítése mellett az ő mindennapi helyzetükre és lehetőségre is gondolnunk kell. Köszönöm szépen! Thank you very much. Uh, the next speaker is Ivo. Nagyon szépen köszönjük. Ivo Belet a következő. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon röviden fogok fogalmazni, hiszen eh, úgy értettem, hogy a különböző szervezetek képviselőinek is szeretne szót adni. Ezt természetesen is nagyon fontosnak tartom. Eh, Fariszter úrhoz intézném a kérdésemet. Hogyan reagáljunk az energia intenzív ágazatok aggodalmaira, ahogyan Bocsek úr is felvetette azokat, ugyanis attól félnek, hogy 2021 után a szabad allokációk területén egy hiány mutatkozik majd. Még a legjobban teljesítő ágazatok esetében is előfordulhat ez. Nem tudom, hogy ez valóban bekövetkezik-e majd, de minden esetre ez, ilyen jellegű aggodalmakról hallhattunk. Azok esetében, akik el tudják érni a legambiciózusabb értékeket, küszöbértékeket, célkitűzéseket, az ő esetükben mi a helyzet? hogyan tudjuk biztosítani őket afelől, hogy a jövőben a legjobban teljesítők esetében sem mutatkozik allokációs hiány 2021 után. Köszönöm szépen. Még egy kérdés következik, Bas Eichhout. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, az én kérdésem mindenek előtt Bocsek úr előadásához kapcsolódik, hiszen ön a, a vegyipart képviselét, a Shell vállalkozás is önökhöz tartozik, ugye? El tudná magyarázni, hogy ők miért helyezkednek egy más álláspontra, mint az, amiről ön beszélt? Sokszor én ugyanis kicsit megzavarodom, hogy akkor most az, az ágazati szereplők közül kire hallgassak. A második kérdésem is Bocsák úrhoz szól. Most nem elsősorban a kvóták szabad allokációjáról beszélünk, de ha már szóba hozta, akkor szeretnék erről többet hallani öntől. Tudom, hogy a BSAF, a leg, az egyik legnagyobb vegyipari szereplő, 5 milliós szabad kvótát kapott 2013-ig, és nem kellett vásárolni a kvótát. Érdekelne, hogy ez a szám mennyiben fog növekedni, hogyha például a kőolajipari ágazat szereplőiről van szó. Köszönöm szépen. Kérném szépen, hogy a válaszokat nagyon tömören fogalmazzák meg, mert akkor még többen tudnak majd kérdezni a bal oldalról kezdjük. Köszönöm szépen Gróte úrnak válaszolni először is. Nekem a kibocsátás áthelyezési lista e- e- egyelőre nem egy prioritás, olyan értelemben, hogy ez most nincs az előtérben ez a kérdés, önök ellene szavaztak. ugyanakkor megvizsgálhatjuk persze, hogy egy bizonyos időponttól kezdve hol lehet rugalmasságot beépíteni a különböző ágazatok számára. De ami a kibocsátás áthelyezési listát illeti, szerintem ez egyfajta biztosíték, amely egyfajta biztonságot teremt, az ágazatok számára. Szerintem ezt ebben most nem kellene belenyúlnunk. Ami Pass Eichhout kérdését illeti, a Shell támogatja az MSR-t. Igen, önt ez megzavarta egy kicsit, engem is megzavar, hiszen a az erőművek kapcsán sincsen egy világos álláspont. A lengyel kollégák sem támogatják annyira az MSR-t, a stabilitási tartalékot. Valóban Látni kell a különböző érdekeket, a különböző stratégiákat. A selbeli kollégák például a széndiokszid megkötés és tárolás kapcsán nagyon bizakodóak, ez nem mindegyik vállalat esetében igaz, nem mindegyik szereplőre igaz. Mégis a vegyipar nagy részének álláspontját mégis képviselni tudom itt azt hiszem, és az energia intenzív ágazatok álláspontját. A BSAF-nek eh, a kvótákra vonatkozólag eh, nem tudom mi a helyzete, de ha valóban igaz, ami elhangzott, akkor gratulálok nekik. Nekik akkor nagyon jó a teljesítményük, nagyon hatékonyak, és megkapják azokat a kvótákat, amelyekre szükségük van. Akkor úgy tűnik, az ő esetükben működik a rendszer, és ez azt hiszem pont az, amire törekszünk. Azt akarjuk, hogy a legjobban teljesítők megkapják azokat a kvótákat, amelyekre szükségük van, még a növekedéshez is. Itt egy potenciált látok arra, hogy itt javítsuk a rendszer rugalmasságát. Köszönöm. Anderson úr, parancsoljon. Látnunk kell, hogy a stabilitási tartalék hatása, ahogy az elemzések is mutatják, hogy kiegyensúlyozzák az árakat. sokkal világosabban látjuk az árak jövőbeni alakulását, és elkerülhető az, hogy nagyon mélyre zuhanjanak az árak, illetve nagyon magasra nőjenek. Tehát a stabilitási tartaléknak pont az a hatása, hogy az árakat kiegyensúlyozza és egyensúlyban tartja. Egy egyenletesen, egyenletesen alakulnak az árak. Másodszorban látnunk kell azt, hogy akár még sikeresek is lehetünk Európa dekarbonizációja során. Az igazi probléma nem az, hogy túl kevés tonna van a rendszerben, hanem túl sok. A túl sok tonna a gond, és ez továbbra is gondot okoz majd mindaddig, amíg nem születik olyan megoldás, amely hosszú távon kivonja a többletet a rendszerből, és, hossz, és harmadsorban hosszú távon foglalkoznunk kell a kibocsátás áthelyezéssel is, amely összefügg nagy mértékben az ipar versenyképességével. A, poli, a politikai szereplők megpróbálnak valamilyen módon koncesziókat adni az ipari szereplőket, hogy ez a probléma ne sújtsa őket túlságosan. Az igazi probléma, az igazi gond azonban az, hogy hogyan lehet hosszú távon egy alacsony széndiokszid kibocsátású gazdaság szereplőjévé válni, innováció révén például. Mindenki próbálja az ipari, próbál valamilyen módon lépést tenni az ipari szereplők felé, jó lenne, hogyha ők ugyanígy tennének. Köszönjük, Forrester úr, röviden. Beled úr kérdésére válaszolnék, reagálnék. Ami a kibocsátás áthelyezést illeti, szeretném hangsúlyozni, hogy Piperhez hasonlóan hangsúlyozni szeretném, hogy ez egy olyan téma, amely nagyon foglalkoztat bennünket, de nem gondolom, hogy a stabilitási tartalék lenne az, amely orvosolja ezt a problémát. A tanácsi következtetések azt jelzik, hogy ezt a problémát megfelelő eszközök révén kezelni kívánja az Európai Unió. Remélhetőleg ez azt jelenti, hogy lesz majd egy olyan jogalkotási csomag, amely megoldást nyújt erre a problémára különböző tényezők kezelése révén. Úgyhogy nagyon fontos, hogy ne vesszen el a lendület, az MSR kapcsán sem, mert ez egy különálló probléma ugyan, de vannak mégis összefüggések, és egyetértek Jason-nel, nagyon fontos, hogy hosszú távon kiegyensúlyozottak legyenek az árak, ne legyenek nagyon változékonyak, hiszen ez mindannyiunk számára hasznos lenne. Köszönjük, és végül Scott asszony. Well, I find myself in a Jasonnal és, és Dirkel is egyetértek. Itt az árakat ki kell egyenlíteni, ez az MSR feladata. Foglalkozni kell a 2030-as csomag keretében a carbon leakage-el, és erre ígéretet tett a tanács és a bizottság, tehát ez mind pozitív láttalak, Péter. Néhány gondolatot a carbon leakage-ről. Ez a koncepció két problémával foglalkozik. Az első az energiaköltsége, hogy globálisan egyelőek legyenek a versenyfeltételek. Hát igazából ilyen soha nem működött az energiával kapcsolatban vagy mondjuk az olaj, valakinek kevés van, valakinek sok belőle, vagy napfény, Hollandiában keveset süt a nap, Olaszországban söke, so, sokat, tehát nincsenek egységes feltételek. Eltérőek a viszonyok, és ezért eltérő stratégiára van szükség azok számára, akiknek sok olcsó energia rendelkezésére, és itt jön be az energiahatékonysági programok. A beruházások kérdése, ez az én ágazatom számára is kulcsfontosságú kérdés. Ugye sokan itt transnacionális, Európán kívül is működő vállalatokat képviselünk, és ezt látom mindenütt, hogy mondjuk Törökországban már több vevőn van, mint Németországban, holott esetleg a székhelyünk Németországban van, Brazíliában, Oroszországban is ott vagyunk, és Európán kívül beruházunk be inkább, mert mert Európában nincsen egyértelmű jelzés, hogy érdemese beruházni. Ezért itt kivárunk elnézést, azt kell, hogy mondjam, a Shell azért egy nagyon intelligens vállalat, és száz év múlva is vezető szerepet szeretne betölteni, tehát ők mindenre reagálnak és felkészülnek. Még tíz percünk van. Nils Tokfans tehet fel egy kérdést. Köszönöm. Talán ez is a termés áthelyezéssel, a kárbonikidzsel függ össze. Született egy tanulmány az Ecofis-nél, összehasonlításokat tettek az MSR kapcsán, hogy mi, mit lehet javítani a helyzeten. Van erről valamilyen információjuk, vagy kicsit tudnának mondani többet arról, hogy a két megközelítés között mi a különbség? Most még itt a hátulülőknek is lehetőséget adunk és mindegyik hozzászóló körülbelül egy percet kap majd, hogy reagáljon, illetve kérdezzen, és akinek nem jut ideje, az majd esetleg írásban küldi el a kérdését. Jimmy Moore, 30 másodpercben. Bocsek úrnak tenném fel ezt a kérdést. Meglepett az, hogy nem akarják elfogadni a e, stabilitási tartalék korai e, indítását. 28 e, milliónyi kvótát kap a vegyipari ágazat, kapott 2013-ban, és a második szakaszban 20%-os növekedést jósolunk ennek, a, ennek az ágazatnak, és nem vásároltak egyáltalán kibocsátási egységeket. Na, Maurice úr, 11 másodpercet megtakarított nekünk, amit most a, ott a hátul ülő kollégának adhatunk. Kérem, mutatkozzon be. A kérdésem Duncan úrnak szól. Ön szerint gyors és megfelelő megoldással, hogyha az MSZR-t gyorsan bevezetjük, akkor a 2030-ra kitűzött célokat és a carbon leakage problémát is meg tudjuk oldani? Remekes 14 másodpercet nyertünk. Még valaki? nyugodtan kérdezzenek. Hogyha nem, akkor kicsit több időt adunk az előadóinknak, hogy válaszoljanak, és most jobbról balra fogunk haladni. Scott asszony, parancsoljon. Igen, egyetértek önnel, amint elindul az MSR, talán már jövőre, akkor a 2030-as csomag megvalósulása is valószínű. Remélem, hogy nem kell megint 11 hónapos egyeztetés, ahogy ez a 2020-as célcsomag esetében volt. Nagyon jól megközelítettük már a 2020-as célokat, minél előbb elérjük, annál jobb. Ami az acélhágazat illeti, hát milyen rokon szenvedem velük, ugyanolyan kihívásokkal néznek szembe, mint mi a villamosenergia ágazat, változnak a piac, változnak az üzleti modellek, csak annyit mondhatok, hogy ugye mi úgy reagáltuk, hogy elébe megyünk a változásoknak, innovációval, és innovációba vezetők leszünk. Köszönöm, Forester úr. Itt a gyors cselekvést támogatja a kollega. Hát lehet, hogy úgy tűnik, hogy a stabilizációs tartalék koncepciója túl gyors, elég gyorsan alakult ki, de hát elég sok elemzés elészte ezt meg, és azt hiszem, most már tényleg eljött a cselekvés ideje. Ugyanakkor koncentrálnunk kell a következő nagy dologra is, ez talán még fontosabb, lesz, mint a, 2030-as csomag néhány más eleme. Reméljük, hogy most egy nagy lendületet, lökést kap a dolog. Juncker úr Kányete biztosnak azt mondta, hogy a ciklus elején kell foglalkozni a 2030-as csomaggal. És valamilyen fontos is az MSZR, azért ez csak egy szükséges lépés, de nem egy elégséges lépés az LTS e reformja kapcsán és a 2030-as csomag kontextusában. Az európai intézmények világos üzenetet kell, hogy küldjenek a piacoknak, és azok számára, akik az energia hatékonyság növelésén dolgoznak. És ez kell Európa reputációjához is, hogyha ez az együtt döntési eljárás eh, elhúzódik, és megakadályozná a jogalkotási változásokat, amik szükségesek, az nagyon rossz lenne. És végül Tosek úr. Köszönöm. Az ETS eh, egy olyan rendszer, amely eh, el kell, hogy érje az elfogadott eh, emissziócsökkentési célokat alacsony költség mellett. Hogyha az MSZR megváltoztatja a rendszert, akkor eh, majd egy adott költség mellett kell a célok elérését megvalósítani. És ez tényleg megváltoztatja a rendszert. Tényleg ezt akarjuk? Hogy de milyen kérdésére válaszoljak. Az energiaintenzív ágazatok eh, nem vesztek részt az emissziókereskedelemben. Mi termékeket akarunk előállítani, gyártani a vevőink számára. És az a tény, hogy időnként és bizonyos ágazatokban eh, drámai módon mm, megnőttek az, eh, a kótaallokációk a szükségeshez képest. Nos, ez egy nagyon szomorú tény. Mi nem ezt akartuk. És kezdetől fogva szeretnék erre emlékeztetni, mi kértük a rugalmas kvóta kihelyezést, mert még válság idején is ugye van túlkínálat, vagy növekedés idején alacs, túl alacsony a kínálat, és akkor meg, meg ugranak az árak, tehát ezért van szükség a rugalmasságra. Mindig azzal a premisszával, hogy a legjobb azt a szintet belőni, amire szükség van, és mindig legyen elég kvóta, amit ingyen lehet odaadni egy olyan modell, ahol ezt a piaci stabilizációs tartalékot, ezt kialakítjuk. Nos, ez akkor jó, hogyha ez egy olyan rendszer lesz, amiben lehetséges az ingyenes kvóta is. Ha így lesz, az jó lesz. Köszönöm, és mindenkinek, az összes előadónknak, a pódiumvita résztvevőinek megköszönöm, hogy itt voltak, biztos vagyok abban, hogy folytatódik majd ez a vita. Most pedig Ivo Belettnek adom át a szót, és kérem, hogy a panel vita résztvevői üljenek le az első sorban. Thanks very much, uh, Ian. Köszönöm szépen, Ian, és köszönjük a panelistáknak. Végkövetkeztetések az utolsó 10 percben. Itt van Joseph barátunk. A Digi Climate-től érkezett, aki a bizottság véleményét fogja most képviselni. Köszönöm szépen. Ivo Beletnek köszönöm szépen, hogy itt lehetek, és örülök annak, hogy a mai napon ezt a szemináriumot megszervezték. Ez szerintem nagyon fontos, jó az, hogyha pontosabban látjuk, hogy hogyan is áll ez a helyzet, hogyha pontosabban, pontosabb képet tudunk magunknak alkotni az ETS-ről, amely egy nagyon jó ö, eszköz volt. Tíz nappal ezelőtt az állam és kormányfők fők is támogatták ezt az ETS rendszert, mint alapeszközt a szüvegházhatású gázok csökkentésének eszközeként 2030-ig még azt is elmondták, hogy tulajdonképpen az LTS e megreformálására van szó és szükség. És ez egyébként egybecseng azzal is, amit a bizottság javasol. Tehát az én véleményem szerint ennek a vitának a legfontosabb része az a következőképpen néz ki öt gondolatom lenne a ma elhangzottakkal kapcsolatban. Az első. Úgy látom, hogy ez egy hasznos vita és nagyon nagy támogatás tapasztalható az Európai Bizottság alapjavaslatával kapcsolatban. Itt egy szabályokon alapuló rendszert javasol az Európai Bizottság, és a kínálatú oldalról közelíti meg a kérdést, nem avatkozik be közvetlenül az ár képzésbe, a paraméterek kép, felállításába igen, ezeknek a, ennek a rendszernek a kiigazításába is. És a bizottság szerintem az arany középutat választotta itt most ebben az esetben. A hatásvizsgálat is erre utal, amely egyébként a bizottság honlapján megtalálható. A második gondolatom az arra vonatkozik, hogy milyen időhatárokon belül kell megvalósítaniuk önöknek is a munkájukat. Nincsen sok értelme ugyanis egy nem jól működő rendszerrel dolgozni. Fontos az, hogy jól működő eszköz legyen a kezünkben, ugyanis a piaci szereplők piacba vetett hitét is ez befolyásolja. A széndiokszid piacba vetett bizalom, a befektetések tervezése szempontjából is, ahogyan Juncker úr is elmondta, egy 300 milliárdos befektetési csomagot szeretne Juncker úr útjára indulni, ez nem sokára egyébként előttünk lesz ez a terv. Ennek az egyik része minden bizonyal az általunk lefedett területet fogja érinteni. Energiaszektor, közlekedési szektor, és így tovább. A mai napon megpróbáljuk az Európai Bizottság vonatkozó döntéseit megvalósítani, és hosszú távon is nagyon hasznos az, hogyha a mi munkánkat hagyják kibontakozni, és javaslatokkal segítik azt. Tehát fontos az ütemterv, és az, hogy minél hamarabb megvalósuljanak ezek az új eszközök, és ezzel tudunk majd a végső öm, tárgyalási fázisba belekezdeni. A harmadik gondolat a carbon leakage-re vonatkozik. A kibocsátás áthelyezésről van szó. Erről szól egy hosszú bekezdés, amely azt mondja ki, hogy mindazok, akik a kibocsátás áthelyezés miatt aggódnak, azok megnyugodhatnak, ugyanis van egy vonatkozó javaslat, amely 2027-re fokozatosan kivezeti a jelenlegi rendszert. És ráadásul az állam és kormányfők is egy szabad allokációs rendszer megőrzése mellett tették le a voksot. A rendszer alapvetően továbbra is létezni fog, és szerintem ez egy fontos része a rendszernek. A bizottság egyértelműen az ETS-t is a javaslatába bele fogja foglalni 2020 utáni időszakra vonatkozólag. A negyedik kommentárom az lenne, hogy az ETS és más politikák, mint az energia, hatékonyság, vagy az európai energiákra vonatkozó politikák hogyan konvergálnak. Nagyon nagy viták bontakoztak ki arról, hogy melyik eszköz az erősebb. A piac stabilitási tartalék fontos ebből a szempontból, voltak a múltban korábban különböző értelmezések, hogy melyik bizottság, a tanácsnak melyik része miért felelős, de most az, hogy van egy piacstabilitási tartalék, ez a szinergiákat segíti. Ugyanis a kínálati oldalról közelítjük meg az egész rendszert, és innentől kezdve bármilyen további szolgáltatás, amely az energia hatékonyságot, a megújuló energiaforrásokat támogatja, az beépíthető a rendszerbe. És szerintem ez egy nagyon jó javulás a politikák szempontjából és az eszközök szempontjából, az eszköz paletta szempontjából, amely kezünkben van. És végül minél hamarabb kezdjük meg a vitát. A bizottság 2021-et javasolta kiindulási pontnak, és a mi javaslatunkban a backloading szerepel, erre nem érdemes most visszatérni, de ezt mi kezdeményeztük ezt a vitát, és hogyha a döntéshozók korábbi időpont mellett döntenek, akkor korábban történik meg a változás. És ezzel elő lehet segíteni azt a bizalmi légkört, amelyre a piaci szereplőknek szüksége van, a piac stabilitását tudjuk ezzel garantálni, és nem lesznek ár ingadozások sem felfelé, sem lefelé. Éppen ezért mi nagyon nagy örömmel tekintenénk egy minél korábbi kezdeti időpontra, és akik elolvassák a hatásvizsgálatunkat, azok látni fogják, hogy az egyik öm, szenárió az pont ezt írja le. És azzal szeretném befejezni, hogy szerintem ez egy nagyon hasznos vita volt. A legfontosabb elemei az egész vitának ma napirendre kerültek, és várjuk azt, hogy a jogalkotó és a tanácsban is tudjuk, hogy elég jól halad a munka, de a parlamentben is az ITRE és az ENVI szakbizottságok nagyon hasznosan fogják megközelíteni ezeket a kérdéseket, és talán már most is tudnak a kompromisszumokra gondolni, amelyek esetleg segíthetik a trialógusokat amelyekre a jövőben biztosan szükség lesz. Minél jobban előkészítjük a munkát, annál egyszerűbb lesz a jövő, és biztos, hogy jó magam, az főigazgatóság munkatársai és a biztos maga is gyakran el fogunk ide látogatni, és egy minél gyorsabb tárgyalási ciklus lezárását kívánja. És a következő időszakra az önök munkája sok sikert kívánok. Nagyon szépen köszönöm. Feltételezem a közeljövőben, találkozunk majd megint. Zárásképpen, nagyon röviden, két percben, kedves barátaim, azt hiszem egyetérthetünk abban, hogy az ETS rendszernek szüksége van egy strukturális reformra. Több folytonosság hangzott el, valamint az, hogy kevéssé legyen ingadozó az ETS piac. Úgy tűnik mindenki ezt követeli itt a workshopban. Különböző nyitott kérdések is vannak, Delbeke úr ezeket mind felsorolta. Persze nagyon fontos, hogy mikor történnek meg a szükséges lépések, 2021-ről beszéltünk, vagy esetleg, egy esetleges korábbi időpontról, a backloading is nagyon fontos persze, valamint a kibocsátás áthelyezési szabályok folytatódása, illetve végrehajtása. Ugyanez nem tartozik a jelenlegi témánkhoz szigorúan, viszont kapcsolódik, viszont vannak összefüggések a kettő között. Ami az MSZR-t illeti, itt nincs széleskörű konszenzus, de tovább folytatjuk majd az intenzív konzultációt a legtöbben kell önök közül az elkövetkezendő hetekben. Optimisták vagyunk, és reménykedünk, hogy sikerül egy jól kiegyensúlyozott kompromisszumot létrehoznunk. Talán egy utolsó szót szólnék az ütemtervről, legalábbis a parlamenten belüli ütemtervről. Mostantól kezdve felgyorsulnak majd az események itt a parlamenten belül az MB szakbizottságban az első eszmecserére. December 3-án kerül sor a tervek szerint. A módosítók benyújtásának határideje nagyon gyorsan következik ezután, december 11-e lesz a határidő. Időközben az ITRA szakbizottságban a kollégák november 17-én vitatják meg a témát, 21 január 21-én szavaznak, az MB szakbizottságban pedig a szavazás 26, február 23-án vagy 24-én lesz. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon sokan hozzászóltak, nekik köszönöm, köszönöm külön az olasz állandó képviselet kollégáinak, velük nagyon szorosan együtt működtünk az elmúlt hetekben, és ez várhatóan így lesz az elkövetkezendő hetekben is, hiszen az olasz soros elnökség alatt a tanács nagyon nagy előrelépéseket tett a témában, köszönjük nekik ezt. Lettország veszi majd át a stafétabot, hogy januárban remélhetőleg a lett soros elnökség ideje alatt sikerül a reformot lezárni. Köszönöm szépen az összes előadónak, nagyon szépen köszönöm Matthias Grótének, Ian Duncannek, amiért velem együtt ellátták itt az elnöki teendőket. Köszönöm szépen az Európai Parlament szakpolitikai osztályának, a titkárságnak, hogy részt vett a rendezvény megszervezésében, és köszönöm természetesen a tolmácsoknak is. Kiváló munkát végeztek, nagyon köszönöm nekik. Remélem, hamarosan újra találkozunk, szép estét kívánok mindenkinek!